Knut Fleckenstein jelentésem a kikötői szolgáltatások piacra jutásom és a kikötők pénzügyi átláthatóságom. Ez a jelentés tervezett címem. Fleckenstein úr egyebiránt kikötővárosba való, onnan származik, ott cseperedett fel. Megadom neki a szót, Fleckenstein úr, tessék parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselőtársaim, kedves kollégák, a kikötői egyes kikötői csomag vitája 15 éve kezdődött meg, és azóta mindig újólag azt láttuk, hogy nincsen többsége a tisztelt házban a kikötő csomagnak. Ez jól van így. De meg vagyok róla győződve, hogy a mai csomag jobb csomag, és ezt érdemes megszavazni, ugyanis ez különbözik a korábbi csomagoktól. A tanácsal való tárgyalás megkezdése azért válik lehetségesé, mert végre nem csak a verseny képességet és a piacradikális ideológiákat kényszerítik a szövegre, nem kényszer nyitják meg a piacokat, hanem az EU-t próbálja a jogszabálytervezet jobban megszervezni, úgy, hogyha szükséges, akkor akár a kikötői szolgáltatók számát is korlátozza a jogszabály. A versenyképesség növelése, a kikötők autonómiája, a nagyobb átláthatóság, a kikötők tulajdonosainak bevonása és az egyszerűsített eh, igazgatási felügyelet a fő célok. A versenyképesség növelése azt is jelenti, hogy jó munkahelyek létezzenek a kikötőben, meg kell szüntetni, hogy napszámosok dolgozzanak a 21. században a kikötőkben. Tudom, hogy a rendelettel ezeket a kérdéseket nem lehet szabályozni, de fontos, hogy a kérdéseket is szabályozzuk, az oktatás, a képzés, illetve a munkaidő modellekre gondolva. A mai megoldás úgy jöthetett létre, hogy Bulc asszony, biztos asszony elődeivel ellentétben pragmatikus megközelítést alkalmazott. Azért vált lehetővé ez a megállapodás, mert sok szereplővel, stakeholderrel tárgyaltunk a kikötőkben. Persze nem mindenkit tudtunk meggyőzni. A brit kikötők úgy gondolják, hogy azért, mert magán kikötők nem vonatkozna ez rájuk, épp úgy, ahogy a a konténensen lévő magánkikötőkre vonatkozik. A lengyel terminál üzemeltetők kell sem volt könnyű a vita. Az európai hajó tulajdonosok nem lelkesek, hiszen az az álmuk, hogy a Fülöp-szigeti matrózok ki és berakodhatják a kikötőkben a hajókat, a holnapi szavazással végleg megszűnik. Nagyon fontos, hogy ha holnap megszavazzák ezt a jelentéstervezetet, megkezdhetjük a tanácssal a tárgyalást, de ehhez persze szükséges az is, hogy Vesztenger biztos asszony az állami támogatások tekintetében csoportos kivételt is biztosítson. Erről is természetesen vitát fogunk folytatni. Meg szeretném köszönni minden árnyék jelentéstevő kollégának konstruktív együttműködésüket, Köszönöm a biztos asszonynak, hogy ilyen pragmatikusan állt a kérdéshez, és minden egyes szereplőnek is köszönettel tartozom, hiszen világossá vált, hogy eh, fontos munka áll előttünk. Tudom, hogy nem lehet mindenkit eh, megelégedettségre eh, vezetni a dokumentummal, de meg vagyok róla győződve, hogy jó kompromisszumot sikerült kitárgyalni, és javaslom, hogy holnap a tisztelt ház szavazza ezt meg. Köszönöm szépen, most pedig az bizottság nevében Violetta Bulcsasszonynak adom meg a szót, parancsoljon. President. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! Az Európai Bizottság üdvözlendőnek tartja a mai vita tárgyát képező jelentést. Fleckenstein előadó úrnak szeretném megköszönni ezt a fontos és jövőbe mutató elvégzett munkát. Köszönöm az árnyék előadóknak és illetve a közlekedés és idegenforgalmi bizottságnak is, hogy ilyen színvonalas jelentés születhetett. A kikötői szolgáltatások szabályozása azért nagyon fontos, mert az európai beruházásokat növeli és korszerűsíti a kikötők működését kulcsfontosságú szerepe van a kikötőknek az európai gazdaságban, hiszen a világra nyitott kapuk Európa felől nézve és az európai behozatalt, illetve számos ágazat teljesítményét növelik. Ráadásul a hatékony kikötői szolgáltatások a széndiokszid kibocsátás csökkentését is elősegítik. Olyan kincs a kikötők világa Európa számára, amelyet ápolnunk kell és meg kell őriznünk, sőt, még erősítenünk kell. Az Európai Bizottság számára ezért is kiemelt jelentőséggel bír 2016-ban. A közpénzek felhasználása szintén hatékonyan kell, hogy érvényesüljön, egyenlő előírásokat kell biztosítanunk a tagállami és az európai költségvetés felhasználása terén is. Az átláthatóság pedig alapvető jelentőséggel bír. Az állami támogatásra vonatkozó szabályok, illetve a csoportos kivételek területe olyan, amelyen éppen dolgozik az Európai Bizottság a kritikus ügyekre összpontosítunk a bizottságnak, és valóban szeretnénk egyenlő versenyfeltételeket érvénybe léptetni mindenki kötő számára. Egy első tervezetet konzultatív jelleggel már közé is tettünk, és a mai nappal indult a társadalmi konzultáció. A kikötői szolgáltatások fontos hozzájárulást jelentenek ennek a területnek a működéséhez, hogyha ez a javaslat elnyeri az önök támogatását. Például a kikötői szolgáltatások megversenyeztetése lehet az eredmény. A mai szakpolitikát ugyanis nem a jogalkotó határozza el, hanem esetjogi alapon a szerződésekre hivatkozva az Európai Bíróság nagyobb jogi átláthatóságra, stabilitásra van szükség a kikötői dolgozók, illetve a kikötői beruházások szempontjából is a beruházók jogbiztonsága érdekében. A COP21 nyomán növekedett az elkötelezettségünk, hogy vonzóbbá tegyük a kikötőket, és hogy a zsúfolt országutakat tehermentesíthessük. Át kell terhelnünk a közúti forgalmat a kikötőkre ez pedig a kikötői tevékenységeknek a diverzifikálását jelenti, illetve a rövidtávú szállítás felfejlesztését. Elnök úr, képviselők, a közlekedési szakbizottság széles körben támogatta ezt a javaslatot, és az európai ágazat is támogatja a szakszervezetek, a kikötői hatóságok és szolgáltatók szintén. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság a szociális párbeszédet is teljes mértékben támogatja, mert ez a munkavállalók biztonságát fokozza. A rendelet, ezt szeretném hangsúlyozni, nem egyen fazonú megközelítést tükröz. Tudjuk, hogy Európa minden egyes kikötője más és más, és a jelentés tervezetben ez tükröződik. Mindenféle szervezeti fórummal, a magánkikötőkkel is kompatibilis, tehát nem egy egységes modellt oktrojál Európa kikötőire. Önök holnap arról szavaznak, hogy a trilógus megkezdődhessen. Ez alapvető annak érdekében, hogy ez a fontos jogszabály megszülethessen. A tanács 2014-ben elfogadta az általános megközelítést, ez az olasz soros elnökség egyik nagy siker története volt és ideje, hogy a parlament is belépjen az egyeztetésekbe a tanácssal, hogy lezárhassuk ezt a témát. A holland soros elnökség szeretné még nyár előtt dűlőre vinni ezt a kérdéskört. Mindenkit arra kérek, hogy ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Köszönöm. thank you. Köszönöm szépen. Most a frakciók felszólalói következnek a néppárt nevében Elizabeth Vazemberg Vrianidi képviselőasszony kap szót másfél percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen tisztelt biztosasszony, kolléganők és kollégák. A kikötők az európai gazdaság egyik eh, motorját képviselik, és eh, egész Európában kitüntetett szerepük van a kereskedelem 15%-a, és a belső kereskedelem 38%-a pedig a tengereken zajlik. Tehát már ezek a számok is mutatják, hogy milyen jelentősége van a kikötőknek. Most arról van szó, hogy erősítsük az európai kikötőket, és hogy javítsuk a kikötői szolgáltatások szintjét. Ez természetesen modernizációt is jelent. Nagyon fontos az, hogy a biztonságot is növeljük az átláthatósággal együtt. Tehát nagyon fontos összefoglalva a biztonság és az átláthatóság. Stabil eh, versenyfeltételeket kell teremtenünk, és csak is az átláthatósággal érhetjük el, hogy a befektetőket vonzák a kikötők. Nagyon fontos az, hogy eh, a jelen gazdasági válságban is egyre többen ruházzanak be kikötőkbe, kikötői szolgáltatásokba. A kikötői használati díja kérdése is ide tartozik. A harmadik országokat is figyelembe kell venni. Tehát látjuk, hogy rengeteg szempont kerül szóba. Nagyon fontos a kis kikötők szerepének növelése, hiszen így tehermentesíthetjük a nagyobb kikötőket. Tehát a tagállamok közös érdekei követelik azt, hogy erősítsük a kikötőket és ezáltal a belső piacot. Köszönöm szépen! Elfogad egy kék kártyát Grapini asszonytól? Igen? Igen? Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, én is meg vagyok győződve róla, hogy nagyon fontos témáról van szó. Ahogy a biztos asszony rámutatott, egyetlen egy kérdésem van önhöz. Hiszen nem utalt erre, de a bizottság javaslata és az előadó javaslata között milyen különbség van például a kikötők használati díjának tekintetében? Gondolja, hogy a jelen formát kell előnyben részesíteni? Hiszen eh, itt eh, a felhasználóknak kell kifizetni a díjat, azonban és ki döntse el, hogy mekkora ez a díj? Csak a kikötő vagy az összes partner? Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a kérdést. Szeretném elmondani, hogy a mi szövegünk benne egy kiérlelt javaslat van. Pont arra a területre vonatkozik, amelyről beszélt. Tehát a költségeket és a díjakat igazságosan kell megállapítani a kis kikötők esetében is. A kis kikötőket óriási mértékben károsítja a díjak megállapítása. Tehát nagyon fontos, hogy a szóbeli módosítókat, írásbeli módosítókat is vegyék figyelembe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az SNT nevében Lucy Anderson képviselő az a szót. Köszönöm szépen, alelnök úr. Több mint 300 kikötő van Európában. Vannak nagyon kicsik ezek között, és 3 millió munkahelynél több függ közvetve vagy közvetlenül a kikötőktől. Óriási különbség az egyes kikötők között méretben, szervezeti formában, éppen ezért nagyon óvatosan szabad szabályozni ezt az ágazatot. Nem az SND nevében, de én és más Léber képviselők ellenezzük, hogy az EU túlszabályozzon. Ugyanakkor segíteni kell, hogy egész Európában fejlődjenek a kikötők, a munkaegészségügy, a környezetvédelem és a beruházási keret ugyanakkor szabályozandó. Az előadónk nagy erőfeszítéseket tette, ugyanakkor ez a javaslat még mindig nem felel meg ennek a célnak. Jó szabályokat tartalmaz a képzés, oktatás területén, illetve a munkába álláshoz kapcsolódó minimális feltételek tekintetében, de nem elegendő. A tervezet az úgynevezett jobb szabályozási menetrende nevetséges példáját adja, hiszen még mindig óriási az adminisztratív teher a kikötő üzemeltetőkön, hogyha az ember elolvassa a szabályokat, egyszerre még mindig nem érti. Ezen felül pedig a bizottság konkrét bizonyítékokat hoz fel, azt bizonyítandó, hogy a kikötői díjak megfizetésének kalkuláció sem egyértelmű. Ráadásul nincsen megfelelő hatástanulmány 2012 óta, pedig új intézményi megállapodás jött létre a better regulation a jobb szabályozás tekintetében a szakszervezetek sztrájkhoz való jogát sem kellőképpen eh, védi a 8-as és a 10-es cikk. Mi azon vagyunk, hogy javítsuk a munkavállalók eh, jogát, eh, munkához való jogát, és erről nem, e tekintetben nem megfelelős, kielégítő ez a szöveg. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy azt mondhatom, hogy kérem, utasítsák el a bizottság javaslatát, mert ez nem eléggé kielégítő. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy kékkártyás kérdést Liberacki képviselőtől elfogad? Persze, örömmel. Tessék, parancsolja Liberacki úr. Thank you very much, Mr. Köszönöm, elnök úr. Anderson asszony említette a szociális kérdések kapcsán való aggájait. A bizottság anyagában a szociális csomaggal miért nem elégedett? Másodszorban az európai hozzáadott értéket hol látja ebben a konkrét jogszabálytervezetben? Köszönöm ezt a kérdést. Nos, a szociális kérdésekről azt mondhatom, hogy sokkal többet lehetett volna tenni a rendelkező részben, megemlítendő a szociális párbeszéd intézményét, bár a szociális párbeszédben résztvevő szereplők úgy gondolják, hogy rosszabb is lehetett volna a szabályozás, továbbra sem elégedettek. És hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen célokat tűztek ki maguk elé a tárgyalások során, azt mondhatjuk, hogy nem ezt akarták elérni. Egy szóval komoly aggájaik vannak. Ami pedig az európai hozzáadott értéket illeti, legalább beszélünk ezekről a kérdésekről, felhívjuk a kérdésekre a figyelmet, de ennél tovább nem jutottunk. Köszönöm szépen, az ECR nevében Van Dalen két percben parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Fleckenstein úrnak, aki bizonyos realizmus jegyében, de mégis nagy merészséggel állította össze ezt a jelentést, és ezért lett ilyen színvonalas. Több dologra szeretném felhívni a figyelmet. A bürokrácia leépítése, az administratív terheknek a csökkentése. A kikötőkre rengeteg kötelezettség hárul. Adatszolgáltatási kötelezettség, illetve engedélyek sora és szerencsére ezek jó része már megszűnt, illetve meg fog szűnni. Lehetőséget kell biztosítani a kikötőknek, hogy megszervezzék a saját tevékenységüket. A tagállamok eddig is hatékonyan szabályozták a kikötőket, és most nem kellene megfordítani a helyzetet. A szubszidiaritás legyen a vezérelvünk aztán a magánkikötők esetében mentességet biztosítottak, például a brit kikötők önszabályozást valósíthatnak meg. A hajók mm, tömegelőírásaira, illetve a e, révkalauzok működésére. Azt gondolom, hogy szabályozni bölcsen kell, és Vestager biztos asszony nagyon is tudja, hogy a kikötőkre közvetlenül alkalmazandó szabály lesz a rendeletből, és én úgy gondolom, hogy ez Pandora szelencéjét nyitja fel számunkra. Én javaslom ezzel együtt, hogy támogassuk ezt a javaslatot. Gesine Maisna. Meissner képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Köszönöm Knut Fleckenstein előadónak is a munkáját. Az európai kikötők nagyon különbözőek, és éppen azért nagyon nehéz egy mindenkinek jó kikötői csomagot létrehozni. Ez a harmadik nekifutás, és remélem, hogy most sikerül. Tehát nagyon jó, hogy most foglalkozunk vele, és azt is látjuk, hogy mennyire eltérnek az álláspontok. Tehát például az SND számára túl kevés a szociális kérdés benne, a munka munkavállalók jogai, az ECR-nek meg túl sok szociális téma van benne, és túl sok munkavállalói jog. Nagyon eltérőek az álláspontok. Tehát egy kompromisszum az soha sem százszázalékos. A liberálisoknál sem mindenki boldog, hiszen vannak kivételek hogy nem minden szolgáltatást vesznek figyelembe. Tehát például a rakománykezelést, különleges záradékokat kapnak, például révkalauzak is, tehát azért többet vettünk volna be, de tényleg kompromisszumról van szó. Egy jó, olyan kompromisszum, amely járható útamunkra. Nekem pedig nagyon fontos egy dolog, és egy sajtótájékoztatóban is szerepel ez, és ez a kikötői szakszervezetek és a kikötő üzemeltetői is támogatják a kompromisszumot. Tehát nagyon fontos az, hogy a tárgyalások folytatásának érdekében szavazzuk meg ezt a jelentést, hiszen nagyon fontos a jövő áruforgalma szempontjából is az, hogy legalább félig meddig egységes előírások legyenek, átláthatóság legyen, nagyon jó munkakörülmények a munkavállalók számára, de nagyon fontos az, hogy a beruházók se ijedjenek meg, hanem merjenek kikötőkbe beruházni. A bizottság javaslata és az előadó véleménye az elején igazából nem illett össze, de most sikerült középen találkoznunk. Tehát eh, mindenkit bátorítanék, hogy szavazza meg. Nagyon sok minden van benne. Nem érhetünk el eh, olyan kompromisszumot, ami mindenki számára tökéletes. Köszönöm szépen. Most uh, Stalios Kuloglu képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, jó dologról van szó, hiszen itt most konkrét keretet szeretnénk adni a kikötőknek. És pedig a rendelet formájában szeretnénk az európai kikötőket átláthatóbbá tenni. Nagyon fontos az, hogy megmaradjanak a munkaügyi kapcsolatok. Nagyon fontos az, hogy ne legyen ellenőrizetlen fehér folt a kikötőkben sem. Támogatjuk az előadó szándékát, és a bizottság eredeti céljaitól egy kicsit sikerült eltérni, de szerintem jó alapjai vannak a tanácssal történő tárgyalásnak, a jelentésnek köszönhetően. Tehát benne van a munkavédelmi kérdés is, benne vannak a dolgozói jogok. Nagyon fontos az, hogy a munkakörülmények ne legyenek rosszabbak, és véleményem szerint ez a jelentés a elért munkajogok védelmét is szolgálja. Tehát eh, szeretném megköszönni az előadónak ezt a kiváló munkát, és eh, mindenkit szeretnék bátorítani, hogy szavazzák meg a kompromisszumos indítványokat, amelyeket amblok szeretnénk megszavazni. Ezen kívül szeretném, szeretnék Fleckenstein úrnak is eh, sok sikert kívánni a tanácssal való tárgyalásokhoz. Nagyon fontos az, hogy a szociális dömping ellen is fellépjünk, hogy a munkakörülményeket javítsuk. Köszönöm. Köszönöm. Elfogad egy kék kártyát? Anderson asszony? Yes. Madam Anderson. Anderson asszony, tessék. Thank you. Um, I see what you Köszönöm szépen. Látom én, értem én, amit mond hogy a teljes piaci liberalizáció miért nem megoldás, de ugyanakkor a szolgáltatókkal és a közszolgáltatás tekintetében való szabályok nagyon fontosak vannak, főleg az ön frakciója számára. Nem gondolja ugyanakkor, hogy egy kártékony átláthatóság intézkedés félrevezető ebben az tekintetben. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy nem félrevezetésről van itt szó. Nem az Európai Parlament félrevezetésének vagyunk tanúim. Sokkal inkább úgy gondolom, hogy jó alapszabályjal van dolgunk, amely egy jó kompromisszumot is tartalmaz, és az általános jogokat védi. Köszönöm szépen az öldek nevében. Taylor képviselő, három percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr két öm, drámai bukása volt annak a tervnek, hogy liberalizálják a kikötő szolgáltatásokat, és ilyen módon a bizottság visszalépett, ambíciójából visszavett, és így végezetül egy ágazat specifikus jogszabály jött létre. Ezt üdvözöljük. De a kikötő szolgáltatásokról szóló irányelv tervezet továbbra sem tudja megválaszolni az igazi kihívásokat az európai kikötőkben. Igaz, hogy a tengeri szállítás fontos szerepet játszik a közlekedési ágazat fenntarthatóbbá tételében, és a zöldek azt akarják, hogy a kikötőket a fenntartható közlekedési politika szélesebb kontextusába ágyazzuk be, melyben környezeti, szociális és biztonsági szempontok is megjelennek, és mely támogatja az együttműködést és a határokon átnyúló kapcsolatokat. Ugyanakkor kétség nem férhet ahhoz sem, hogy a közpénzek elköltését átláthatóvá kell tenni. Nem beszélhetünk kikötői szolgáltatásokról, anélkül, hogy ne beszéljünk a közpénzekről, amelyek az infrastruktúra és a működtetés céljaiból áramlanak a kikötőkhöz. És úgy gondolom, hogy e célokat világosabbá lehetett volna tenni. Úgy tűnik azonban számomra, hogy pont azt a célt nem éri el a bizottság tervezete, mely egy szisztematikusabb interkonnektív közlekedési hálózatot tűzött ki célul magáé. Még mindig nem tesz tehát a jogszabály eleget annak érdekében, hogy a jogbiztonságot megteremtse, pedig erre oly nagy szükség volna a pénzügyi átláthatóság között és a bizottság által tervezett állami támogatási irányelv, illetve a csoportos kivételek között szoros kapcsolat van, és éppen ezért ezeket párhuzamosan kellett volna kidolgozni. Amikor mintegy 11 éve a bizottság a tervezetet bejelentettem, azt jelentette ki, hogy 2017 előtt az állami támogatásról szóló iránymutatásokat nem akarja alkalmazni, ez frusztráló, de némiképpen meglepő. Hogyha az európai a parlament elfogadja ezt a jelentést, akkor bizony komoly kritikára kell, hogy felkészüljön, hiszen egy olyan kötelező jogszabályt támogatna, mármint mi a parlament, amely voltak éppen alig-alig old meg valamit, mi több nem is veti fel a problémákat. Ez a jogszabály alulfejlett és nem elég hatékony. Éppen ezért felszólítom képviselőtársaimat, hogy szavazzanak nemmel, akkor, amikor holnap szavazunk. Köszönöm szépen. Jó, uh... Köszönöm. Mr. Taylor, do you... Taylor úr, elfogad egy kártyás kérdést? Kirtam Dán képviselő asszonytól? Természetesen. Köszönöm szépen, Taylor úr. Egyetért abban velem, hogy ez a csomag bár továbbfejleszti az eddigi keretet, de ugyanazokkal a veszélyekkel fenyeget, mint a, amilyen helyzetet 2006-ban nagy többséggel elutasított már egyszer az Európai Parlament. Túlterheli adminisztrációval a kikötőket, miközben a munkavállalók biztonságát nem garantálja. Azt gondolom, hogy igaza van képviselőtársam. Ez egy helyes feltételezés, és nagyon hasonló ö, megoldás születhet ebből. Ez most már a második eset lenne, és a különböző előírások, illetve a madarakra, a habitat, a Natura 2000 területekre való hatást nem is értékelték. És azt kell mondjam, hogy ez egy kudarcra ítélt kísérlet a parlament nézőpontjából. Tehát még egyszer szeretnék a korábban már elutasított helyzetet bevezetni, úgyhogy mondjuk ismét nemet. Elnök, köszönöm. Az FDD frakció részéről. Jill Seymour asszony kapja meg másfél percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A kikötői szolgáltatásokról szóló rendelet nem kívánatos az Egyesült Királyság számára. Nagy-Britanniának igen versenyképesek már most is a kikötői, nem úgy, mint a többi európai kikötő. És ez már a harmadik kísérlet, hogy egy rossz rendszert vezessenek be. Mivel magántulajdonban vannak a brit kikötők, és hatékonyan és eredményesen működnek, ne szabályozza az EU ezt a területet. A Brexitről szóló népszavazáson azt gondolom, hogy el fog majd dőlni, hogy mi a véleménye a, a briteknek az Európai Uniós túlszabályozásról. Nagy-Britannia büszke arra, hogy a világkereskedelmének élenjáró szereplője volt nagyon hosszú ideig, és most is az. Azt gondolom, hogy az Egyesült Királyság jobban jár, hogyha kilép az Európai Unióból. Köszönöm. Az ENF frakcióból Marie Christine Arnotű asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr a kikötői szolgáltatások liberalizálása régi problémás terület az Unióban. A 2000-es évtized két kísérletet is előhozott már, és ez már a harmadik ilyen kísérlet, meg kell akadályoznunk hogy a tagállamok és a beruházások érdekeit sértő szabályokat fogadjanak el. Az a célunk, hogy több legyen a beruházás, ehhez pedig liberalizálni kell bizonyos szolgáltatásokat, de nem kártékony módon. A biztonság nem szenvedheti meg ennek a negatív hatásait. Nem szabad, hogy alulfizetett és alul képzett személyzet dolgozzon a kikötőkben, mert ennek beláthatatlan következményei lesznek. És ez egy üres szabályozási keret lenne, amelyet kidolgozott az Európai Unió a privatizáció örvén. Nem szabad, hogy feladjuk a gazdaságunkat, nem szabad, hogy átvegyék a külföldi beruházók, a gazdasági irányítást, például a kínai beruházásokra gondolok. Én azt gondolom, hogy az Európai Parlament ez ellen kell, hogy állást foglaljon. Köszönöm szépen. Most Marinescu képviselő kap szót. Kiváló román nyelven hallottam a felszólítást. Köszönöm. Nagyon fontos témáról van szó. A témáról már elég régóta vitázunk, nagyon sok vélemény született róla, de egy bátorító kompromisszumot sikerült elérnünk, hiszen benne van a versenyképesség, benne van az átláthatóság, benne van a munkakörülmények kérdése, és autonómiát ad a kikötő használati díjak megállapításánál, javíthatja a tisztességes árakon történő fejlesztést, szorgalmazza az átláthatóságot, ami jobb terepet teremt a beruházások számára, és megpróbálja kiküszöbölni az illegális állami támogatást. A tagállamoknak rugalmasságot is juttat, hogy bizonyos perifériákon fekvő kikötők kivételt képezzenek a rendelet hatája alól. Tehát reméljük, hogy a kikötői szolgáltatásokban javul a hatékonyság, amely hozzájárul ahhoz, hogy jobb legyen a verseny, és ez növeli a gazdasági szereplők előnyét. Tehát nagyon fontos az, hogy megoldjuk ezzel a jelen problémákat. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig uh, Ismail Ertug kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kolléganők és kollégák, tisztelt biztosasszony. Először is köszönetet szeretnék mondani Fleckenstein úrnak, hiszen nagyon nehéz munkát végzett. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Bizottság javaslatáról van szó, még a Kallasz érából származik, amelynek célja turboliberalizáció volt bármely téren. Nagyon nehéz itt kompromisszumot találni, és sikerült. Egy kompromisszum nem száz százalékig az, amit az emberek az érintettek óhajtanak maguknak, azonban késznek kell lennünk a kompromisszumokra. Hogyha most megnézzük, hogy mi van előttünk az asztalon, akkor azt látjuk, hogy a kényszerliberalizáció, amely az eredeti bizottsági dokumentumban benne volt, nem érvényesül már. Azt látjuk, hogy a kikötők saját maguk döntetek arról, hogy hogyan kínálják fel szolgáltatásaikat. Számomra az egyik legfőbb érv az volt, hogy milyen minimális követelmények vannak. Ahogy az előadó ezeket kis domborította. Tehát például itt a mennyiben nem tartja be valaki a megfelelő munkaügyi normákat, akkor az a hírnevének árcson. Például itt van a sztrájkjog. Nagyon sok anyagra emlékszem, ahol nem sikerült ezt a kérdést megfelelően szabályozni. Hogyha figyelembe veszük, hogy az átláthatóság tekintetében milyen kompromisszum született, akkor szerintem ezeket a pontokat összefoglalhatjuk, és végezetül megalapíthatjuk, hogyha szabad így mondanom, hogy ez a pohár most félig tele van, és nem félig üres, tehát teljesen rendben van, hogyha támogatjuk a jelentést. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Jackie Foster kapszót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hálával tartozom Fleckenstein úrnak. Nagy, kitartó munkát végzett a dosszié kapcsán, de sajnos nem érzem úgy, hogy a változások elegendő messzire jutottak. 1981-ben kezdte a konzervatív kormány a privatizációt, a kikötők privatizációját, éppen ezért semmit nem fogok támogatni, ami az Egyesült Királyság sikerét veszélyezteti, már pedig ez a privatizáció sikeres volt. Nem ezrével akarják a Fülöp-szigeteki matrózok kirakodni a hajókat, erről szó sincsen. De mi és lengyel kollégáink is támogat, nem támogatjuk ezt a jelentést, hiszen preskriptív szabályozás ez, és a hatékonyságot sokkal inkább a, a, a bürokráci visszavétele segíteni, már pedig a bizottság eh, preskriptív előíró rendszere nem felel meg az Egyesült Királyság privatizációs helyzetének. A mind a szakszervezetek, mind a kikötő üzemeltetők ellenzik ezt a tervezetet. A mm, Open Port duty eh, a kikötői díjat továbbra is közszolgálati díjnak tekintjük, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi szabályozás kivételei nem elegendőek. Az előadó javaslatai voltak éppen az EU e szabályozásait akarják mindenki számára kiterjedni, úgy, hogy az ILO irányelveit akarják kötelezővé tenni. Sajnáljuk azt is, hogy az előadó kompromisszumos csomaga nem terjed ki a kis kikötőkre, és éppen ezért nyújtottam be módosítókat, amelyek a versenyképes piaci kivételekről szólnak annak érdekében, hogy teljesen versenyképes magán iparág működhessen, és hogy az összes magán kikötött kivegyük a rendelet hatája alól. Remélem, hogy figyelem veszik a szempontjaimat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Telicska képviselő kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, Fleckenstein előadó úr, a kollégák azt mondták, hogy nem teljesen elégedettek. Én sem vagyok teljesen elégedett. Úgy gondolom, hogy senki sem lehet teljesen elégedett. De az a kérdés, milyen opciókkal rendelkezünk. Világos, hogy jobb hozzáférést kell biztosítani a kikötőknek, jobb kikötői igazgatásra van szükség, és megfelelő szabályozásra van szükség. Az is egy kérdés, hogy a magán és a közszereplőket hagyhatjuk-e továbbra is a jogi bizonytalanságban. Úgy gondolom, hogy legfőbb ideje tehát, hogy benyújtsuk ezt a tervezetet, illetve elkezdhessük a háromoldalú tárgyalásokat. Elnök úr, néha kevesebb több. És ez az én üzenetem 5 másodperccel korábban be is fejeztem ezzel a magas üzenettel. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Mr. Talicska? Talicska úr, sajnálom, elfogad egy kék kártyát? Meissner asszonytól? Madame Meissner? Meissner asszony. Hát nehézségbe hoztam Telicska urat, mert már éppen ment ki az ülésteremből. Kedves Telicska kollega, 5 másodperccel rövidebben beszél, de ennek ennére van egy kérdésem. Többször hallottuk, hogy kevés a transzparencia, kevés az átláthatóság. Kevés rugalmasságot biztosítunk a tagállamok számára, és túl keveset tesz a szabályozás annak érdekében, hogy a magán, kikötőkre megfelelő szabályokat alkalmazzunk. Egyet ért ezekkel a kritikákkal? Well, uh, Gizim uh, did it on purpose probably because she knows that Meissner asszony valószínűleg tudatosan tette fel a kérdést, mert tudta, hogy már így is késésben vagyok ilyen más ülésről, de hát örömmel válaszolok. A kérdés az, hogy mi tekinthető hatékonynak, és biztos vagyok benne, hogy egyes elemeket még tematizálni kell, és úgy gondolom, hogy ha tematizáljuk ezeket, akkor előrelépést érhetünk el. De az előző tervezetekkel összehasonlítva ez a tervezet mindenképpen támogatandó, ezt kérem a képviselőktől, hogy támogassák, és a későbbiekben még pontosíthatjuk a tervezetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Maria Küllenen képviselő kap szót, egy percre. Igen, tisztelt elnök úr. A kikötői szolgáltatások tekintetében igencsak nemzeti színű viták zajlottak itt az Európai Parlamentben. Tehát éppen ezért veszem a bátorságot, és fin szempontból szeretném megvilágítani a kérdést. Nagyon nagy változások történtek Finnországban, minek eredményeképpen 2015 elejétől a finn kikötők részvénytársaságként működnek, ez pedig azt jelenti, hogy a polgári jog kitételei vonatkoznak rájuk. A jelen rendelet tervezett céljait, tehát Finnországban már ismerjük. Ez a finn kikötők mindennapja. És a üzemeltetők is nagyon jól ismerik. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy Európában mindenhol eh, legyen egy egységes eh, szabályzó keret, eh, ami a üzemeltetőkre vonatkozik, ami az átláthatóságra vonatkozik. A rendelet tekintetében nem tökéletes vagy résmentes az eredmény, de nekem good enough, tehát eléggé jó. Éppen ezért eh, szeretném megköszönni az előadónak, az árnyék előadóknak a munkát, és remélem, hogy a parlament megőrzi hidegvérét, és holnap megszavazza ezt a rendelettervezetet. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig eh, Karima Deli képviselő kap szót. Másfél perc. Tisztelt biztos asszony, tisztelt képviselőtársaim, ez a harmadik alkalom, hogy az Európai Bizottság a kikötői szolgáltatások önkényes szabályozását szeretné Európára rákényszeríteni. Ne hazudjunk magunknak, ne tévesszük meg saját magunkat. A vontatás és a révkalauz szolgáltatások, valamint a többi kikötői szolgáltatás meglehetősen hasonlít Európa szerte. Például Rotterdamban is ugyanúgy működik, mint Le Havre kikötő esetében. Ugyanakkor a kereskedelmi forgalomnak a 30%-át teszi ki ezek a területek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a realitások fényében szabályozzuk ezeket a tevékenységeket, a szociális és a környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva. A kikötők biztonságosan kell, hogy működjenek, és a munkavállalók megfelelő védelmet kell, hogy élvezzenek. Az európai kikötők fő igénye nem a liberalizációval teljesíthető, hanem az átlátható európai szabályokkal. Például az állami támogatásoknak az egyértelmű szabályozásával, és ez már évek óta késik. Különböző mentességek érvényesülnek, a liberalizációtól mentesültek több, több kikötőben és több tagállam esetében, de a megfelelő garanciák nem épültek be a rendszerbe, úgyhogy ne szavazzuk meg ezt a javaslatot. Delhi. Köszönöm, Delli asszony. Most pedig megadom Amato képviselőnek a szót egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr úgy tűnik, hogy végre megértettük a különbséget a különböző kikétők között. Arról van végre szó, hogy nem a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elvét hangsúlyozzák, hanem sokkal inkább különbséget tesznek a kikétők között, és lehetőségek adnak arra, hogy a tagállamok szabályozzanak hiszen különbözők a kikötők, erre van szüksége, biztosítani kell az autonómiájukat, megfelelő szabályokat kell elfogadni számukra. Ez a jelentés sok módosuláson ment keresztül, de ennek ellenére fontos módosítások ezek. Ez gazdagítja az Európai Unió kikötőkre vonatkozó politikáját. Örülök annak, hogy a jelentés tervezet figyelembe veszi a szociális partnerek szerepét az automatizáció vagy az új technológiák tekintetében is. Fontos, a szociális párbeszéd, és meg kell akadályozni, hogy prekárius vagy kitett munkavégzést folytasson, meg főleg dél-európai kikötőkben igaz ez. Persze csökkenteni kell az adminisztratív terheket is, köszönöm szépen, szakít félbe az elnök. Köszönöm szépen, Grandes Pasquale képviselőnek adom meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kikötők alapvető jelentőséggel bírnak az integrált és hatékonyan működő összeurópai hálózat működésében. Ez pedig az európai ipar és gazdaság érdekét szolgálja. Az Európai Bizottság ennek tudatában most már a harmadik kísérletet teszi, hogy hatékonyabbá válhassanak a kikötők. Ennek jegyében a szolgáltatások minőségét szeretnék növelni, átláthatóbbá tenni, és a szociális védelmet, a munkavállalók biztonságát szeretné fokozni. Ugyanakkor egyes érdekek alapján alakultak a szabályok, és a logisztikai lánc különböző szereplői más és más bánásmódban részesülnek. Spanyolországban például az állami szolgáltatók szerepében jelennek meg a, a kikötők, és emiatt a magánkikötőkkel nem tudják tartani a versenyt, mert a magánkikötők nem átláthatók. Ezért a spanyol delegáció le fogja szavazni ezt a javaslatot, mert úgy látjuk, hogy ez nem segít, nem teszi hatékonyabbá a kikötőket, és nagyon sajnáljuk, hogy ilyen helyzet alakult ki. Nem arról van szó, hogy hiányzik az ambíció, éppen ellenkezőleg. Függőben marad ez a terület, és dolgoznunk kell a szabályozásán. Köszönöm szépen. Uh, Krisztin uh, Bellon uh, kapja meg a szót. Két percre. Köszönöm szépen. A kikötői szolgáltatások egyfajta mitikus állattá váltak, sokat beszéltünk erről a területről, de semmi sem történt. Knut Fleckenstein, a szocialista előadó, megalkotta végül ezt a szöveget, amelyről holnap szavazunk. És hosszú, fárasztó egyeztetések eredményez, radikálisan átalakított az eredeti bizottság ultraliberális javaslatát. És több kollégával együtt én is részt vettem ebben a munkában, és nagyon örülök, hogy Fleckenstein úr ilyen kiváló eh, szöveget tudott összeállítani. Ez egy nagyon érzékeny terület, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi kialakult gyakorlatot eh, hatékonyan szabályozna. Szociálisabb Európa lenne ennek az eredménye. A pénzügyi átláthatóság szintén alapvető jelentőséggel bír ebben a szövegben, és egészségesebbé teszi az európai kikötőknek a működését. A bürokrácia azonban nem szabad, hogy elfolytsa a kikötőknek a működését, és agyon terhelje őket. Szociális garanciákat látunk szükségesnek szocialistaként. A tagállamok a nemzeti modell védelmében megfelelő szociális garanciákat is érvényesíteni kell, hogy tudjanak. Tehát nem szabad erővel egységes normákat kényszeríteni minden tagállamra, mert ez azzal a veszélye fenyeget, hogy a jelen helyzethez képest romlik a modell, és nem javul. A trilógus úgy gondolom, hogy csak akkor javíthatja a jelenlegi szabályozási helyzetet, hogyha meghallgatja az európai polgárok védelmét is. A cél az, hogy minél egyhangúbban tudjuk támogatni a végleges szöveget. A holnapi szavazás a trilógusnak az alapját teremtené meg tulajdonképpen, és a cél, hogy a végső szöveg jó és színvonalas legyen. Én azt gondolom, hogy a parlament, mint társjogalkotó, nem lenne jó, ha végül leszavazná, tehát dolgozunk még ezen a szövegen. Bilbao Barandika asszony, egy perc. Az Európai Unióban eh, a kikötők eh, pillanatilag nem feltétlenül átláthatóak a szolgáltatásokra, gondolok beruházásokra. Tehát itt a jelen jelentés mindenképpen jó kompromisszum. Arról van szó, hogy a vám formalitásokat leépítsük, erősítsük a munkavállalói jogokat, és bizonyos szolgáltatásokat pedig nem veszünk a rendelet hatája alá. Tehát például ide tartozik a révkaló szolgáltatás is. Nagyon fontos az, hogy a szabad versenyben autonómabb helyzetbe kerüljenek a kikötők, és sokkal inkább magukról tudjanak határozni. Azonban nem szabad centralizálni a kikötői díjakat, hiszen ennek a gyakorlatnak az lenne az eredménye, hogy megakadályozza a kikötők önállóságát. Tehát a kikötők ilyen jogának csorbítása káros lenne a versenyképesség és a verseny számára. Köszönöm. Nagyon-nagyon gyorsan beszélt asszony. González Penyász képviselő egy percben. Köszönöm, önök asszony. Szeretnék egy elemre utalni. A frakciónk számára döntő ennek a jelentésnek a súlypontja. Tehát itt annyira oda vannak a liberalizációért, amely a szociális szempontokat fenyegeti. A liberalizáció általában nem jelenti a szociális modellt. Tehát a liberalizáció általában a munkafeltételek rosszabbodását jelenti. Tehát, hogyha itt a gépek fontosabbak, mint a személyek, akkor ennek az eredménye a szociális dömping, az európai szociális dömping növekedése. Nem ez az az európai szociális modell, amit szeretnénk. Nem ezen az úton szeretnénk haladni. Azt szeretnénk, hogy átláthatóbbak legyenek a kikötők, fenntarthatóbbak legyenek a kikötők, versenyképesebbek, de úgy, hogy a munkakörülmények ne legyenek rosszabbak. Koch képviselő. Koch képviselő másfél perc. Elnök asszony, biztos asszony, kedves képviselőtársaim! a kikötő szolgáltatások liberalizációjának vitájára jól emlékszem. 2001 és 2004 után most egy újabb, egy harmadik kikötői csomag vitáját folytatjuk, 2013-ban terjesztették ezt elő. Azóta a parlament összetétele megváltozott, de a tisztelt ház magas igényeinek megfelel továbbra is, hiszen a mai jelentéssel sem sikerül kötelező liberalizációt bevezetni. Éppen ezért köszönöm az előadónak, aki nem feledkezett meg a tisztátház széljáról, hiszen mindig a kikötő szolgáltatások szervezeti szabadsága mellett szálltunk síkra. Különböző kikötők vannak Európában, éppen ezért nagyon nehéz volt egy koherens szöveget kialakítani. Úgy gondolom, hogy az előadó mégis jó kompromisszumot talált. Különösen üdvözlöm a transzparenciára vonatkozó, az átláthatóságra vonatkozó igényt, azt is, hogy a diszkriminációt tiltja a szabály, valamint a kikötői szolgáltatások és infrastruktúra felhasználásában az esélyegyenlősége kötelmét. Üdvözlöm azt is, hogy a versenyképesség és a munkabiztonság kérdése is megjelenik a dokumentumban. Fontos a továbbképzés kérdése is. Mindenképpen támogatom ezt a kitűnő jelentéstervezetet. Köszönöm egy percben López Bermeó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság Nak fontos, hogy a tisztelt ház elkötelezettségét figyelembe vegyem és a ágazat liberalizációja ellen síkra szálljon. Mi több a bizottságnak fel kell, síkra kell szállnia azon országok ellen, akik fittyet hánynak az európai jogszabályokra. Úgy gondoljuk, hogy ez a, szab, ez a rendelet tervezett ez a jogszabály tervezett javítja a munkafeltételeket a kikötőben, de ugyanakkor fontos, hogy a munkavállalókat képezzék, képzést biztosítsanak számukra, a kollektív tárgyalásokról sem szabad megfeledkezni, és a minimális feltételeket elő kell írni. Ezeket azonban nem csak a köz, kézen lévő kikötőkre, hanem a magán kikötőkre is vonatkoztatni kell. Vannak ugyanakkor nyitott kérdések, például a munkavállalók nem megfelelő védelme, a szolgáltatások transferjének kérdése. Úgy gondoljuk, hogy ezek komoly problémákat jelentenek, hiszen biztosítani kell a felleviteli lehetőséget. Köszönöm. Száléné képviselő, másfél perc. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr, gratulálok az előadónak, az árnyék előadóknak, és Wozenberger az kollégának az én frakcióm árnyék jelentéstevőjének külön köszönettel tartozom. Nagyon különböző európai kiketők vannak, különböző igényeik, feltételeik vannak, és ez a DOX jogszabálytervezet figyelembe veszi ezeket. Ugyanakkor vannak kérdések, ahol amelyekre még a három oldalú tárgyalások során koncentrálni fogunk, biztosítandó, hogy a európai kikötők megfelelő helyzetbe kerüljenek. Egyrészt világos, hogy a kikötők nem azonosak, nem egyformák, és az észak-európai és a dél-európai kikötők jelentősen különböznek. Hazámban, Olaszországban rengeteg um, turista 7-8 um, um, millió személyes, személyi utazó utazik eh, a kikötőkön keresztül, hatalmas szám ezen. Az export és az import áruk eh, is jelentős, volumen és jelentősen nőtt, éppen ezért nagyon nehéz minden igényre egy megfelelő szabályt előírni. Figyelembe kell venni persze a szociális szempontokat is, hiszen eh, óriási különbség van a nagy kikötők és a kikötők között. Tehát eh, a mi jelentésünkben eh, fontos, eh, valamint a oldalú tárgyalások során fontos, hogy a különböző kikötő különböző igényeire figyeljünk. Ferreira képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kikötői munka és a kikötők működése régóta a támadások keresztüzében áll. A kikötői szolgáltatók a profit oda vezetett, hogy leépítik a létszámot, így akarnak versenyképesebbeké válni, és a privatizáció is ezt szolgálja, amit ki akar kényszeríteni az Európai Unió. Ezt emblematikusan fémjelzi a portugál kikötőknek a helyzete. Szeretnék a bizottságban és a tanácsban megállítani az időt, visszafordítani a fejlődést, és a kizsákmányolást szeretnék fokozni. Ez még az álszakszervezetek létesítését is magában foglalja. A kikötői munkavállalók ezt nem fogadják el. Az Európai Bizottság szembe kell, hogy nézzen, hogy kudarcot vallott a munkavállalói jogok védelme terén. Lukasecka asszony egy percben következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a szövegjavaslat jobb, mint a két korábbi elutasított változat. Minőségi szabályozást érdemelnek az európai kikötők, nem szabad, hogy értelmezési mozgástér maradjon a szabályok alkalmazásában. Ami a lengyel kikötőket illeti, A lengyel kikötők annyiban eltérnek az európai kikötőktől, hogy nem lehet őket egy kalap alá venni egyen szabályozással. Ez egy Európára oktroyált, bürokratikus, administratív terheket növelő szabályozás. Ezt Lengyelország visszautasítja. A gazdasági ö, piacgazdaság működése jellemzi a lengyel kikötőket, ennek egyében szabályozunk, és a kikötők egészséges fejlődését veszélyeztetné, hogyha nem hatékony a szabályozás. A lengyel delegáció tehát le fogja szavazni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Most a spontán hozzászólások következnek. Nagyon sokan jelentkeztek, tizen szerepelnek a listán, Polcsák úr elsőként egy perc. Köszönöm szépen, köszönöm a szót. Mindenek előtt szeretném reményemet kifejezésre juttatni, hogy a harmadik neki futás végre sikeres lesz. Teljes szívemből üdvözlöm, hogy néhány kompromisszum született. Tehát vannak dolgok, amelyek nagyon fontosak most ebben. Nagyon fontos például, hogy egységes szabályok vonatkozzanak a kikötőkre Európában. Nagyon fontos az, hogy megfelelő versenyhelyzet legyen, hiszen pillanatnyilag a piac eléggé átláthatatlan, és elég sokan viszonylag a helyzettel külön mindenek előtt tranzit szolgáltatásokkal. A cseh köztársaságnak nincsen tengere. Éppen ezért azt szeretnénk, hogyha teljesen átlátható, egyszerű kikötő így helyzet lenne Európában. Howitt képviselő? Én is kikötőket képviselem, és egy millió négyzet lábot foglalnak el Angliában a kikötők, és nagyon sok munkahelyet teremtenek. Tehát 100 milliós beruházások történnek a kikötők területén. Ipswich nagyon nagy szerepet játszik a választókerületemben. Éppen ezért köszönöm Kút Fleckenstein barátomnak, hogy előmozdította a versenyhelyzetet az európai kikötők között. Nagyon fontos az, hogy ténylegesen egyenlő feltételekkel vegyen részt mindenki a versenyben. Nagyon fontos a környezetvédelem, és ügyelnünk kell arra, hogy ne váljanak igazza azok a jóslatok, amelyek környezeti katasztrófát jósolnak. Nagyon fontos, hogy megőrizzük a munkavállalói jogokat, és a munka biztonság is nagyon fontos. A kikötői szolgáltatásoknak garantálni kell a beruházásokat, de természetesen a kikötők biztonságát is. Havit úr? Tomasics képviselő. Köszönöm szépen. Ez a jelentés jól egészíti ki a bizottság javaslatát. Különösen üdvözlöm az egységes igazgatási rendszer elutasítását. Figyelembe kell venni a különböző kikötők különböző voltát, és meg kell erősítenünk azokat a szervezeti modelleket, amelyeket a kontinensen alkalmaznak. Örülök, hogy a bizottság eh, figyelembe vette mindezt, és eh, annak is örülök, hogy a közös minimum normákra koncentrál a bizottság a dokumentumában. Sajnos a parlamentben gyakran, eh, túl gyakran alacsony szintű megoldásokra koncentrálunk, ez a jelentés azonban mindenképpen kielégítő, ezért támogatandó. Hogyha az arányosság elvére koncentrálunk, erre az elvre kell koncentrálni, nagyon fontos, hogy a díj ne legyen aránytalanul magas vagy alacsony. Köszönöm, Tremóza képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Bulc asszony, kedves kollégák, ez a rendelet kitűnő kísérletet tesz arra, hogy egyenlő versenyeségeket teremtsen, és növelje az európai kikötők versenyképességét. Idáig sokkal inkább a központosított kikötői bürokráciát támogatták a szabályok, és ez csak egy-két országban érvényesült, másokban nem. Európának abnak, abban kell sikeresnek lenni, hogy a megfelelő modelleket alkalmazza és a legjobb gyakorlatokból tanuljon. Üdvözlöm ezt a jelentéstervezetet, és remélem, hogy ez a tervezet sikerre vihető majd a tanácssal való tárgyalások során. Köszönöm. Soltesz úr. Hvala za besedo, spoštovana komisarka, spoštovana predsedujoča. Köszönöm a szót. Elnök asszony. Tisztelt biztos asszony. Ez a rendelet a tervezet készítői alapján arra hivatott, hogy csökkentse a bürokráciát, javítsa a versenyhelyzetet. Tehát megnyitja az európai kikötőket a jövő számára. Természetesen a kikötők a világ kapuját képviselik. Nagyon sokszor hallottuk ma, hogy a foglalkoztatás tekintetében is nagyon fontosak a kikötők. Tisztességes foglalkoztatást szeretnénk tisztességes bérekkel. Azt is szeretnénk, hogy a kollektív tárgyalások folytatódjanak megfelelő módon a kikötői dolgozók érdekében. Szorgalmazzuk a biztonságot és szorgalmazzuk a szociális jogokat. Egyenlő feltételeket szeretnénk mindenkinek az Európai Unió költségvetés érdekében is. Remélem, hogy a bizottság foglalkozik majd ezzel. Azt várom el a bizottságtól, hogy a kikötők megfelelő módon egyensúlyban fejlődjenek. Áker képviselő. Thank you very much. Köszönöm szépen. A választó kerületem kikötői körzetben található. Óriási szerepe van a helyi kikötőnek a gazdaságunkban, illetve a munkahelyteremtésben. Folyamatosan nő a kereskedelmünk forgalma. És ez átvezet a népszavazás témakörére. Semmi köze a kikötőnknek az Európai Unióhoz, illetéktelen az Unió, és ennek megfelelően fogunk szavazni. A brit nép az illetékes a kikötői szabályozásában. Eh, elnök Dodds asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Észak-Írország kikötőin érdekében szeretnék most hozzászólni. Számunkra rendkívül negatív lenne, hogyha elfogadnánk ezt a szabályozást, mert ez egy olyan egyenfazont kényszerítene rá a belfászti kikötőre többek között, ahol évente 30 milliárdos forgalmat bonyolítunk, és 700 cég található, 22 ezer főt foglalkoztatva a kikötő környezetében. Ezer munkahely, 26 milliós helyi adóbefizetés jellemzi ezeket a cégeket. És azt gondoljuk, azt gondoljuk, hogy a helyben élőket veszélyeztetné a központi szabályozás, a bürokráciát növelné, veszélyeztetné a munkahelyeket. Túlszabályozást jelentene. Büntetné a kikötői szolgáltatásokat és szolgáltatókat. Tudjuk, hogyha ez a javaslat elfogadása talál, akkor ez egyszerűen csak az kezdő lépés. Holnap a javaslat ellen fogok szavazni. Köszönöm. Doc asszony. Fleckenstein úr kékkártyás kérdést intézne önhöz, hogyha elfogadja. Elfogadja? Elfogadja a kékártyás kérdést? Fleckenstein úr, akkor tegye fel a kérdést. Csak nagyon röviden, képviselőasszony, tudna két-három példát felsorolni arra vonatkozólag, hogy mire gondol, amikor az észak-ír gazdaság védelméről beszél. Mi veszélyezteti ezt a gazdaságot? <clears throat> Az észak-ír kikötői gazda, gazdaság nagyon is profitálna ebből a szabályozásból, nem is kényszerítik, kényszerítik arra, hogy bármit megváltoztasson. Dodz asszony, köszönöm előadó úr ezt a kérdést. Meg akarom erősíteni, előadó úr, hogy konzultáltam az észak-írországi kikötők üzemeltetőivel, és ők abszolút ellenzik ezek a, ezeket a változásokat. Úgy látják, hogy ezek eh, akadályozzák a versenyt, és ráadásul akadályozzák a munkahelyteremtést. Egy olyan városban, mint Belfast, 20-22 ezer munkahely abszolút jelentőséggel bír. Kelly. Kelly. Képviselő. Uh, coming from the island of ireland ports. Köszönöm szépen. A kikötők uh, nagyon fontos szerepet játszanak uh, nálunk, mind Észak-Írországban, mind az Ír köztársaságban. Kitűnő kikötőink vannak, és um, a Port Cap 21 szabályai is nagyon fontosak, illetve a COP21-ből levezetett környezetvédelmi szabályok is nagyon fontosak a kikötők számára. Fontos a és verseny, az átláthatóság és a fenntartható üzemelés. Ugyanakkor a megfelelő koridorokat is biztosítani kell, például a Shannon-i kikötőben. Ez Európa egyik legmélyebb kikötője, éppen ezért nagy merülésű hajók is látogat, látogathatják. Éppen ezért azáltal, hogy ezt a koridort tik jó helyzetbe kerül a Shannoni kikötő, de az európai gazdaság is hasznot húz ebből. Köszönöm a jelenleszendez asszony. Köszönöm szépen. Önök asszony. Az európai kikötői szolgáltatások Kallas biztos úr által történő szabályzása jelentős változásokon ment át. Itt különféle kikötői szolgáltatásokat említenek, és olyan szolgáltatásokról van elsősorban szó, ahol a környezetvédelemről van szó, szociális rendelkezésekről. Nagyon örülünk, hogy bizonyos szolgáltatások kikerültek a rendeletből a délen lévő kikötőknek nagyon fontos az átláthatóság, hiszen csak is az átláthatósággal tudjuk kiküszöbölni a versenytorzítást. Nagyon fontos az, hogy átláthatók legyenek az állami támogatások, amelyeket például az északon lévő kikötők kapnak. A kikötői infrastruktúra javítását is szorgalmazza az előadás, az előadó. A spanyol kikötőknek is vannak problémáik. Ruohonen Lerner képviselőasszony. Köszönöm szépen, tisztelt asszony. Nagyon jó javaslat. Tényleg egy picit elhúzódott, egy kicsit felvizeződött, és nem tökéletes. Azonban végezetül pedig inkább a jó dominál benne, mint a rossz. Tehát olyan játékszabályokra van szükségünk, amely biztosítja az átláthatóságot. Nagyon fontos az átlátható szolgáltatások kérdése. Tehát véleményem szerint a szabályokat erősíti ez az, elő, ez a jelentés, és éppen ezért köszönöm. Köszönöm. Lezárjuk a spontán hozzászólások részt, és most megadom Búcs biztos asszonynak a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekfeszítő vitát élénk érdeklődéssel hallgattam az észrevételeiket. Azt gondolom, hogy több elavult információ is elhangzott a vita során. Például ma jelentek meg az állami támogatásra vonatkozó szabályok, illetve a zöldebb, szociálisan felelősség teljesebben működő, innovatívabb kikötői működés a célja a szabályainknak. És nem csak néhány skandináv régióbeli kikötő előnyére szolgálnak ezek az új szabályok, hanem európai és tagállami szintű mozgásteret biztosítunk a szabályozásban, és azt gondolom, hogy ez is a hatékony működést szolgálja. Tehát az önök szavazata a stabil jogszabályi hátteret segíteni elő a kikötők számára. A, az összeurópai szállítási hálózat alakulna ki új munkahelyteremtés lehetőségével ennek nyomán. Ami az észrevételeket illeti, Anderson Grandes, Ayala Sander képviselőknek azt szeretném válaszolni, hogy a kikötői autonómia, az infrastruktúra, díjak kiszabása terén egy olyan téma, ami szerintem a trilógusban kidolgozható és a tanácshoz hasonlóan néhányan úgy gondolják, hogy a tagállamok hadd szóljanak bele a továbbiakban is a díjak megállapításába, illetve a kikötőknek az irányításába. Az Európai Bizottság a trilógus során figyelembe fogja venni ezeket a szempontokat. Seymour és Foster képviselőknek azt válaszolnám, hogy a magánkikötők ügyében nyitottak vagyunk a megoldásokra, de nem szabad, hogy a magánvállalkozások visszaéljenek az erő fölényükkel, és torzítsák a verseny feltételeket. Taylor, Daly és Scholtes képviselőknek azt szeretném mondani, hogy kiemelem a környezetvédelmi előnyöket a szabályozás hm, keretében, ami a belső költségelszámolást illeti, különböző kikötői költségek, díjak szolgálnak a hajók környezetbarát működését. A pénzügyi átláthatóság, világosabb szabályok, a piaci hozzáférés terén a beruházásokat ösztönzik majd, és ezekre szükség van a kikötők zöldítése érdekében. Nem látok nézeteltérést a zöld csoportok álláspontja és a milyen között. Ami pedig a tízes cikk, a jogok átruházása témakört illeti nem európai szinten kellene ezt a területet szabályozni, hanem tagállami szinten. És a tagállami munkaügyi törvénykönyveket tiszteletben kell tartani, a szociális partnerekkel egyeztetett megoldásokkal. Biztos vagyok abban, hogy sikerül majd a trilógusban tisztáznunk ezeket a kérdéseket. Remélem, hogy ezzel választattam Anderson képviselőasszony felvetésére. Ezzel szeretném még egyszer megköszönni az előadóknak, illetve az árnyék előadóknak az elvégzett munkát. Minden nagy szervezet támogat bennünket, és ez azt jelzi, hogy megfelelő egyensúlyt teremtettünk az asztalon fekvő jelentéssel. És holnap, hogyha megkapjuk az önök támogatását, akkor esélyt kapunk arra, hogy egy kiegyensúlyozott megalapodás jöjjön létre a kikötött működéséről, amely egyszerűsítheti az egységes piac működését, és hatékonyabbá teheti azt. Ez egy nagy előrelépés lenne európai szinten. Tehát ezért kérem a támogatásokat. Azt gondolom, hogy készen állunk a trilógusra, hogy megszülethessen a végleges megoldás. Köszönöm szépen. Köszönöm, Fleckenstein úr. Elnök asszony, tisztelt kollégáim, nagyon hosszú és intenzív vita volt ez a mai. A kikötők a, rész, a kikötőknél részben a triesti, a riekai, a barcelonai, az Atverpeni, a portói kikötőknek a működése is katasztrofális lesz, hogyha ez a csomag nem valósul meg, és most legalább egyre több résztvevőt be tudunk vonni a kialakításába. 15 éve folyik a, az a munka, amely a Strasbourgi parlamentben most egy széles célt el tudna érni az előző napokban a következők mentek, mentek végbe azt írták, hogy március 8-án a kikötőkről szóló javaslatról szavazni fog a parlament, és értékelik azokat a törekvéseket, amelyeket a jelentéstevő és az árnyékjelentéstevők tettek annak érdekében, hogy egy kiegyensúlyozott szöveget alakítsanak ki az érdekeltek bevonásával. Hisszük, hogy a jelenleg elért eredmény a plenáris ülésen is támogatni fogják majd, és ez az eredmény jó alapot ad majd arra, hogy a tanácssal tartandó tárgyalások elkezdődjenek. Az ESPO főtitkára és más a FIPORT és, a, és az EFT halászattal foglalkozó testületének főtitkára, valamint a, a kapitányok és más tengerészeti és többi szervezet titkára, főtitkára írta ezt alá, és a kritikusoknak azt kérdezném, kritikusoktól azt kérdezném, hogy lehet-e az, hogy ilyen sok ember ajánlja ezt a jelentést pozitívan, és közben meg ennyi hibával küzdködne? Én azt hiszem, hogy nem. Köszönöm a szót. Köszönjük. Ezzel ezt a vitát lezártuk, a szavazás holnap következik majd. Megkérek mindenkit, hogy helyezkedjen el. Köszönöm szépen. A következő napirendi pont Jávor Benedek jelentése, 2014. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről csalás elleni